Az elnök. Thank you very much. Az elnök. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. A napirend értelmében a következő szóbeli kérdés a bizottsághoz a two thousand and five thirty six ek irányelv végrehajtásáról elsőnek megadom a szót a szerzőnek malcolm harbour úrnak.